közös vita következik. Starkevics Jöte asszony jelentése. Az elektronos, elektronikus fizetőeszközök, határokon átnyúló fizetések, illetve John Purvis jelentése az elektronikus pénzkibocsátó intézmények tevékenysége. Azonnal Starkevics Jöte asszonyi a szó négy percre. Dekupone pirmininke. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Manapság, amikor az Európai Unió gazdasága válságba fordult, különös fontosságú az, hogy a gazdasági folyamatokat ösztönző, ösztönözzük, támogassuk. Ennek egyik eszköze lehet a belső piac további erősítése. A belső piac sok tekintetben igen, még mindig ilyen fragmentált. Különösen igaz ez a pénzügyi szolgáltatások belső piacára. A javaslatunk az, hogy megoldjuk ezt a problémát, hozzájáruljunk legalábbis a megoldáshoz, és létrehozzunk egy közös európai fizetési, kifizetési térséget, a SEPA mozaik szó jelölné ezt. követhető az euró bevezetésétől ez a folyamat, az átváltási, átváltások megszűnésével kiderült, hogy a határon átnyúló kifizetéseket terhelő költségek milyen magasak, és mennyire különböznek a külföldi kifizetések, határon átnyúló euró kifizetések költségei a, a belföldi kifizetésektől. Ezért aztán 2006-ban egy irányelv született, mely egyszerűbb és olcsóbbá tette a határon átnyúló euró kifizetéseket. Egységes <clears throat> díjrendszer dolgozott ki, irányzat elő az irányelv, amely azonosságot teremtett a belföldi és hatnán átnyúló kifizetések költségei között. A cél ezzel az volt, hogy a versenyképesség javuljon a belső piacon, az egységes európai piacon, és létrejön egy tényleges határnál átnyúló kifizetési piac. A szabályozás bevezetésével ténylegesen jelentősen csökkentek a kifizetéseket terhelő díjak. Például egy 100 eurós átutalás arra a szabály bevezetése előtt 24 eurós díjjal került eh, átutalásra, eh, még a eh, rendszabály vagy az jogszabály után ez a díj csak 2,5 euróra csökkent. Egy tizedére voltak éppen. Ugyanakkor előtt az ideje, hogy a vonatkozó irányelv, a 2560-as irányelv, amely 2001-re datálódik, felülvizsgálatra kerüljön, azzal a célral, hogy például a hatáját kibővítsék, és még tovább haladjunk a kifizetések, határon nyúló fizetések díjának csökkentésében. A, az Európai Bizottság jelentése arról szól, hogy az irányelv elfogadása jelentősen megváltoztatta a kifizetések térképét, úgymond Európában, és a vonatkozó eljárások is egyszerűsödtek. A az irányelv megállapítja azt is, hogyha a pénzügyi szolgáltatók között, illetve a, pénzügyi, a kifizető és a, a pénzügyi átutás címzetje között nincsen szerződés, akkor a határon átnyúló kifizetések esetében 0,88 század eurós díjtételt kell alkalmazni, ha külön megállapodás nincs a díjazásról. A, meg, megjelöl az, az irányelv azokat a hatóságokat is, amelyeket kijelöl az egymás között, a tagállamok közötti együttműködés irányítására, koordinálására, és megállapítja azokat a kritériumokat is, amelyeket az felügyeleti hatóságok be kell teljesítsenek. A dokumentum ugyanakkor további javaslatokkal is él, amelyek előrányozzák a fokozatos leépítését bizonyos jelentési kötelezettségeknek. Tudni, eddig az egyes szolgáltatók a, a statisztikai hatóságoknak jelentéseket kellett megfogalmazzanak, amely meglehetős bürokratikus terheket rót rájuk. A cél az, bár erről még nincs végleges megállapodás, hogy a szolgáltatók ezeket a egyenleg statisztikai adatokat ne kelljen, hogy szolgáltassák. Pörvis úr következik, előadónk négy percben. Ez az irányelv megfelel azoknak az egyre növekvő eljárásoknak, amelyek az elektronikus átutalásokból származnak, és a ö, világosabb ö, jogi keret megteremtése. Nagyon fontos, mert nagyon sok mindent fizetünk ö, ezen a módon, legyen az az autónk költsége, a telefonunk költsége. Ez a pénz ugyanolyan, mint bármi másfajta pénz, értéket képvisel, és kényelmes átutalási formát képvisel. De például a debit kártyákkal szemben előfizetést biztosít. Relatíve kis összegeket lehet vele kifizetni, és így elkülönül az olyan kártyáktól, mint például a telefonkártya. Nincs szükség bankszámlára se ehhez, úgyhogy főleg azokra vonatkozik, akik nem tudnak vagy nem akarnak bankszámlát nyitni. Körülbelül 5 8 évvel ezelőtt Benjamin Kern a cikkében az elektronikus pénzről kijelentette, hogy hamarosan eljön az elektronikus pénz korszaka. Sajnos ez túlságosan optimista, optimista és ö, nem eléggé érett megjegyzés volt. Európában még nem tud az elektromos átutalási rendszer olyan előnyöket biztosítani, amelyet az első irányelv 2001-ben megcélzott. Talán azért, mert nagy tőkére van szükség, és túlságosan óvatosak az intézkedések. Nagyon sok pénzintézet eltérő rendszerek szerint működik. Például a cseh köztársaság kb. 40 ilyen intézménnyel rendelkezik, Franciaország, Németország esetében ez csak 12. Németországban az Egyesült Királyság szabályainak kell megfelelniük, mert még az ilyen, ezen irányelv értelmében is másféle szabályok szerint működnének. Egy milliárd eurót tett még ki csak a, az elektronikusan utalt pénzek összege 600 ezerrel szemben, 600 millióval szemben, ami a készpénz mozgást képviselte. Annak ellenére, hogy kisebbek a korlátozások. Az új irányelv új, innovatív és biztonságos elektronikus szolgáltatásokat kell, hogy biztosítson biztosítania kell, hogy az új használók hozzáférjenek a piachoz, és megfelelő versenyképes intézkedéseket hozzanak. Az újaknak és a kiscsiknek is hozzá kell férniük a piachoz, és az egymilliárdról milliárdról csökkenni fog a kezdőtőke mennyisége. Ki lehet terjeszteni például a hálózatokat, ahol kifizetésekre kerülhet sor. Például a metró jegyet is meg lehet venni így, akár kávét, újságot, egy csokor virágot, egy butikban, ahogy ez már Hongkongban is szinte mindennapos gyakorlat gyorsan kellett átrohannunk a jogalkotói folyamaton, hogy az első olvasatban megegyezhessünk, és lezárhassuk ezt a témát a választások előtt. Szeretnék köszönetet mondani a gazdasági bizottsági kollégáknak, Peter Laraiva kollégáknak, a bizottságnak, a cselnökségnek, Thomas Trinkennek és munkatársainak a rendkívül pozitív együttműködésért. Egyikünk sem érte el azt, amit szerettük volna, de hiszem, hogy jelentős lépést tettünk előre, és üdvözölném a parlament támogatását ebben a témában. Köszönöm. Biztos úr, önné a szó. Signora Presidente. Elnök asszony. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Mindenek előtt szeretném a bizottság nagyra értékelését kifejezni a parlament gyorsaságával szemben, amivel, amely gyorsasággal ezzel a két nagyon fontos dossziével foglalkozni tudtak. Szeretném ennek kapcsán az elnök asszonynak, Peres asszonynak és a jelentéstevőnek külön megköszönni egy gyorsítást. Már csak néhány hónap van hátra, addig az időpontig, ameddig a tagállamoknak a fizetési szolgáltatásokra vonatkozó irányelvet át kell ültetniük. A SEPA termékek kifejlesztése éppen ezért fontos lépés a fizetések egységes piacának kialakítása tekintetében. Ezen intézkedések együtt az irányelven nélkülözhetetlen jogalapot fognak teremteni ahhoz, hogy a piac a megfelelő stabilitással és biztonsággal működhessen. Az utóbbi hetekben folytatott tárgyalások hozzájárulnak ahhoz, hogy konszenzus alakulhasson ki nagyon gyorsan a két dosszié körül. Ami az határokon átnyúló fizetések rendelkezéseit illeti, örömmel jelezhetem, hogy a bizottság egyetért a módosító javaslatokkal, és ez a kompromisszumnak köszönhető. Az eredeti cikkeit kész átalakítani, azokat, amelyek a bankközi bizottság, több oldalú bankközi bizottságra vonatkoznak a közvetlen beszedéseket, illetően és nélkülözhetetlennek tartjuk a, az európai bankok részéről eh, a megfelelő intézkedéseket. Ezek a szabályok eh, három évet adnak eh, az érintetteknek, hogy egy olyan kereskedelmi modellt hozzanak létre, ami lehetővé teszi az automatikus beszedéseket. A bizottság a kompromisszum optikájába kész helyettesíteni a feltétel nélküli e, tiltást egy e, felülvizsgálati záradékkal, ahogy ezt a parlament és a tanács is javasolták. Ami a, az elektronikus pénz irányelvét illeti az átvizsgált irányelvet, ez egy nagyon ambiciózus normatíva, és nagyszerű ö, lehetőséget kínál az elektronikus pénzpiacának, ami nagyon nagy hasznunkra lehet, ha beválik. Mindez a piacnak olyan jogi keretet, világos és kiegyensúlyozott jogi keret biztosít, amely a, a felesleges és mértéktelen akadályokat eltávolítja, érdekesebbé téve az elektronikus pénzkibocsátás tevékenységét tényleges és igazi versenyhelyzetet akarunk a piac szereplői között kialakítani, garantálva egyidejűleg az azonos feltételeket minden kifizető szolgáltatónak magas szintű fogyasztóvédelemmel egyetemben. Az elért kompromisszum kiváló egyensúlyteremtett, védve a kezdeti céljainkat, és egyidejűleg megfelelve mindazon aggályoknak, amelyek jogos aggályok, és amelyeket a, ö, az alkalmazási folyamat során, elfogadási folyamat során ö, többen kifejtettek. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, és támogatni javaslom a javaslatot. A, juridik... a jogi bizottság nevében Szákálász úr, a szó kettő percre. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. A júri szakbizottság támogatja az Európai Parlament szabályozási indítványát, és a tanács indítványát a határon átnyúló kifizetések ügyében. A bizottság célja a következők, hogy felváltsák a jelenlegi szabályozást, tovább erősítve az egységes piacot, másodszorban a, a fogyasztói jogok megfelelő védelmét erősítsék, és megfelelő jogi keretet teremtsenek egy hatékony fizetési rendszer kiterjesztésére. Harmadsorban pedig az, hogy egységes piac jön létre a fizetési szolgáltatásokra Európában. A Júri támogatja a, ezt a ö, javaslatot. Véleményünkben szóltunk arról, hogy a tagállamok a jelenlegi intézmények közül kinevezhetnek illetékes hatóságokat a jelenlegi eljárások ko- koordinálására határon kifizetések tárgyában. Fontos, hogy jelenlegi intézkedések javuljanak, és a panaszokkal és vitákkal is megfelelő hatékony módon foglalkozzanak az illetékes hatóságok. Fontos, hogy rámutassunk azzal, hogy az és szubszidiaritás elve érvényesülni hivatott, különösen a díjak tekintetében, és ezek a díjak meg kell felüljenek a 95-ös cikk, az Európai Szerződés 95-ös cikkének. A közösségi módszertan a határátnyó kifizetésekben is érvényesülni hivatott. Fontos azonban az is, hogy egyenlő szabályok érvényesüljenek minden szereplő számára a közösség teljes területén. Köszönöm, elnök asszony. A frakciók hozzászólai következnek. Először a néppárt nevében Garcia Margáló úré a szó kettő percben. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Pusztán néhány komment vitárral élnék a határokon átnyúló kifizetésekre vonatkozóan, valamint Tarkacsúte eh, képviselőtársam eh, reflexióira utalnék itt. Ugye az euró bevezetés nehézségeiről is szó van, elég világos ö, eh, határidőkkel. A feltételek azonosak kell legyenek a kifizetések tekintetében bel vagy határokon átnyúló tevékenység esetén is. Mielőtt ezt a rendelkezést alkalmaznánk, ezzel tisztában kell lenni. Ez az egységes kifizetési zóna vagy piac érdekében fontos. Nem érdemes ezen tovább ezzel foglalkoznom most itt. Itt egy elavult rendelkezésről is szó van. Tehát megfelelően alkalmazni kell a kifizetési piacok változásaihoz. A bizottságnak itt három célja volt. Mindenek előtt a ö, helyi és határgon átnyúló kifizetések meghatározásánál olyan eljárásokat, extrajudiciális eljárásokat kidolgozni, amelyek a rendelkezés alkalmazását tennék lehetővé harmadsorban az információ, statisztikai és költség, saját mérlege információs kötelezettségeket előírni. Három fontos változás történt itt a jogi helyzetet illetően, amit leír a rendelet, és fel kell hívni a tagországok figyelmét arra, hogy a múlthoz képest jobban kell alkalmazni ezt a rendeletet, erőteljesebb koordinációval a különböző állatok között. Az én fő aggályom a statisztikai kötelezettségek, a kifizetési mérlegek tekintetében, de teljes mértékben elégedettnek tartom magam az elért eredménnyel az intézményközi megállapodás révén. Köszönöm. Pour deux minutes. Beresz asszony, a a szocialista frakció nevében két percben. Köszönöm, elnök asszony. Én John Purvis úr jelentéséhez szólnék az elektronikus pénzről. Először is feltesszük a kérdéseket, hogy miért kevésbé használatos ez itt, mint Hongkongban. Hát kétségtelenül azért, mert az európai polgárok hozzászoktak ahhoz, hogy a bankkártyájukat könnyedén használhatják. A parlament a jogalkotás során kettős problémával kellett, hogy szembenézzen. Amikor minden szinten ellenőrzés folyik, nem szeretnénk azt, hogy egyszerűen csak a lobby hatására az elektronikus pénz intézményei ne végezzenek megfelelő ellenőrzést. Tehát azt szeretnénk, hogy ezek az intézmények, amelyek elektronikus pénzek használatát felügyelik, valós felügyelettel rendelkezzenek, és nagyon sok garanciát is tudtunk ehhez szerezni, ennek nagyon örülök. Hasonlóképpen az is aggasztott minket, hogy vegyük figyelembe az állampolgárok érdekeit, illetve azok érdekeit, akik használják ezt az elektronikus pénzt nevezetesen, hogyha meg akarják szakítani szerződéseiket, azzal a célral, hogy azok az intézmények, amelyek kezelik ezeket az elektronikus pénzeket, ne korlátozzák őket, és ne legyenek túlzott költségeik. Nos, ezért szeretnénk támogatni ezt a javaslatot, remélve és kívánva, hogy ez megkönnyíti majd az állampolgáraink életét, többet használják majd az elektronikus pénzt, de ugyanakkor nem vezetnek majd torzulásokhoz sem, főleg az ellenőrzés terén. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm. Az ALDE nevében Bajva asszonyi a szó kettő percben. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a szót. Az Európai Parlament és a tanács javaslata a közösségén belüli határon átnyúló kifizetések egyszerűsítésére arra hivatott, hogy felváltsa a jelenleg érvényben levő szabályozást, és ez végső soron egy integrált pénzügyi szolgáltási piac létrehozását, és erősítését jelenti. Fontos az is, hogy a fogyasztó védelem is erősödjék, és csökkenjenek a statisztikai bürokratikus terhek. A 12-es cikk az áttekintési záradékról és a 8-as cikk kompromisszum tárgya kell legyen. A jelentéstevő véleményet támogatjuk ezek tekintetében. A jelenlegi globális pénzügyi válság ráirányítja a figyelmet annak szükségességére, hogy igenis fontos a statisztikai adatok szolgáltatása, ö, hazám a szolgáltatók számára részéről való bürokratikus hercsökkentést e, egyetért az 50 ezer eurónál kisebb játutat összegeknél. Támogatjuk továbbra azt is, hogy a cikk 2 bekezdését töröljük, az információvesztés és statisztikai adatok minőségének romlása ellen szólna ez. Ezen túl a rendszer a közvetlen kifizetési beszedési rendszer is célunk. Bien, nous avons un petit problème. Elnézést, egy kis gondunk van, mert Krászt úr nincs jelen, Lundgren úr sincs jelen, Gozesz úr sincs jelen, senki nem kíván spontán hozzászólni. Jó, akkor biztos úr parancsoljon, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Még egyszer szeretném ö, elismerésemet kifejezni a parlament eljárásával szemben, ahogy ezt a két dossziét kezelte. Mindez azt jelenti, hogy az új rendelet az határagon átnyúló kifizetésekről tervezet szerint idén november 1-én lép életbe. Az elektronikus pénz piaca egy második lehetőséget kap ezzel a további fejlődésre. Párhuzamosan a kifizetési szolgáltatások irányelvével az európai jogi eszközök lehetővé fogják tenni, hogy modern, globális rendszer alakuljon ki a kifizetéseknek, és elindítsák azon az úton ezt az ipart, amely a az euróki fizetések egységes térségét alakítja ki. Mindez lehetővé teszi az európai cégek számára és a fogyasztók számára is, hogy teljesen integrált, hatékony, költséghatékony és kiváló minőségű ö, szolgáltatást kapjanak. Úgyhogy még egyszer nagy örömmel köszönöm meg a bizottság nevében az Európai Parlamentnek az elkötelezett tevékenységet. Még egyszer köszönöm szépen. Bien, nous a... Köszönöm Lundgen úr nem volt itt, de kivételesen akkor most adom meg neki a szót a biztos úr után, mert nem volt itt, amikor szólítottam, úgyhogy parancsoljon, most megadom önnek a szót. Csak kettő percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon kedves öntől. Az elektronikus pénz, amely határon átnyúló alkalmazást nyerhet, világos karriert futott be az Európai Unión belül, egyre inkább terjed ez az eszköz, és ez javítja a belső piac teljességét. Szeretném azon megragadni ezt az alkalmat, hogy emlékeztessem önöket arra, hogy voltak itt már mi is a vitánk tárgya. Amikor az euró bevezetésre került a, a, a, a, európai tagállamok körében, egy olyan elemzésre alapoztunk, amely meghatározta, hogy mennyi az egy ö, ö, egység értéke, és a kitűzött cél az volt, hogy a kifizetések díja csökkenjen. Azonban a másik oldalon az, ennek az ára az, hogy több instabil gazdaság jött létre, illetve csatlakozott az eurozónához, csak növekszik a munkanélküliség, és egyéb problémák történik az egyes tagállamokban. Olyan országok, mint Írország, Spanyolország, Olaszország, Görögország. Hát vegyük észre, hogy azok a, a, az áldozatok, akik eredetileg a legnagyobb haszonélvezői lettek volna a közös valuta, illetve a, a alacsony díjú határon átoló kifizetések ö, rendszerének. Nem sokára olyan időszakhoz érkezünk, amikor olyan hatékony lesz az átutalási rendszer, hogy elhanyagolhatóak lesznek a, a díjak és a költségek, és az egységes valuta egyfajta instabilitási, tényez, instabilitási tényezőt lesz az Európai Unióban. Gondolkozunk el ezen. Bien, donc nous redonnons la parole. Köszönöm előadónk Starkevics asszony kapja meg újra a szót kettő percre. Köszönöm szépen. Először is azt szeretném leszögezni, hogy a szabályozás szövege egy kompromisszum eredménye, amely hosszú-hosszú tárgyalások, a tanács, parlament és bizottság közötti tárgyalás eredménye, ez látszik is rajta, és ugyanakkor meg kell köszönjem az együttműködést a bizottságban, tanácsban dolgozó kollégáknak is, valamint az illetékes parlamenti szakbizottságok tagjainak, akik segítettek e, eredmény elérésében. Amit pedig Lundgren úr mondott az imént, az, hogy ezek az új jogszabályok voltak éppen az euró elszámolás javítását is szolgálják, ezt válaszolom. Én egy olyan országból származom, amely nem része az eurozónának, mégis örülök annak, hogy ez a szabályozás akkor is érvényes, hogyha a, az illető tagállam nem eurózóna tag, és még hazámban például a, a litván fizetőeszközben eszközölt kifizetések is euróban utalhatóak át, határon nyúló módon. Ez mindenképpen erősíti az egységes piacot. Egy kapcsolatot teremt, újabb kapcsolatot teremt az euró és a nemzeti valuták között. A hazám számára ezen alapszabály alkalmazása jelentős lépés volna az eurózóna felé, hogyha így módon a nem eurózónába tartozó államok kifizetései, határon átnyúló kifizetései euróban jelentenek meg ezen szabályozás szerint. E szabályok végrehajtása egyúttal lehetővé teszi azt is, hogy a bank kiágazat modernizálódjék, hiszen három éven belül új üzleti modellt kell kidolgozzon a, a bank ágazat, hogy a határon átnyúló kifizetések hatékony módját lehetővé tegye. Fontos ez is, az innováció, harmonizáció, harmonizáció céljai valósulnak így meg, és ez a jogszabály jelentősen hozzájárul mindezen célokhoz. Most Purvis úrnak adom meg a szót kettő percre. Elnök asszony, hogy Beres asszonynak válaszoljak agájaira, el szeretném mondani, hogy az irányelben és a jelentésben ragaszkodtunk ahhoz, hogy az EU, az e-pénzek tulajdonképpen nem ö, ö, megtakarítások, és megnyitottuk a lehetőséget nagyon sok újdonság felé. A gazdasági bizottság százezret akart, mint kezdőtőkét, mi 50 ezeret csökkentettük. És mi 1,6%-ot szerettünk volna, de ezt is megválasztottuk. Volt, megváltoztattuk. Volt 20%-os rugalmasság, a liberálisabbak lemehetnek 1,6-re, a konzervatívabbak 2,4-re. Hát nem ideális megoldás ez, de ö, még mindig van lehetőség az Európai Unión belül manőverezésre, főleg akkor, amikor azt mondtuk, hogy az európai ö, polgárok e-pénzeinek alapjait ö, végül is védeni fogjuk. Úgy, mint ahogy Beresz asszony is ö, említette. A szükséges ö, tőke, miatt felmentésre is szükség van. Az 5 millióról 2 millióra csökkentünk, tettük ezt az összeget, ez mind óvatos lépés, persze nem tökéletes, a kompromisszumok ritkán tökéletesek, két-három év múlva, kettő-négy év távlatából újra kell őket felülvizsgálni. De egyre többen lesznek majd a használók között, és a szabályozók, a bankok, és még az Európai Központi Bank kívánságait is össze lehet egyeztetni, mondván, hogy ez felhasználóbarát rendszer, ami egyáltalán nem jelent kockázatot Európa számára. Úgyhogy Európának végre meg kell ragadnia mindazt a lehetőséget, amit az e-pénzek jelentenek. Elnök azt, hogy lezárom a vitát, a napirend értelmében Schnellhardt úr jelentése következik a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi szabályok címmel. Azonnal meg is adom az előadónak a szót négy percre. Frau Präsidentin! Elnök asszony! Hölgyeim